témájában. Nikola Schmidt úr kapja meg a szót. Okay. Dank, Herr Präsident. Mesdames et Messieurs. Hölgyeim és uraim, kedves parlamenti képviselők! A felnökségünk eleje óta mindent megtettünk annak érdekében, hogy a humanitárius válságot megoldjuk, megoldásokat kínáljunk a migráns helyzettel kapcsolatban. Azonnal dönteni akarunk annak érdekében, hogy az emberi jogokkal összeférhető, szolidáris megoldást találjunk minél hamarabb. Az Európai Tanács célja az az, hogy az összes jogot összehangolja, a nemzetközi védelmet élvező menekültek jogainak biztosítása, illetve a határok biztosítása egyaránt rendkívül fontos, hiszen ezen keresztül tudjuk a biztonságot garantálni az európai állampolgároknak. Az európai közös menekült politika tehát itt a kérdés, nagyon hatékonyan kell erre a humanitárius szempontból sürgős helyzetre választ adnunk, és mindezt úgy, hogy nemzetközi kötelezettségeinknek megfeleljünk. Ami a fogvatartást illeti, a az európai és a nemzetközi jog alapja az, hogy egy migráns, mint bármilyen más személy, alapvetően a szabadság, szabadságjoga van. Az ő fogvatartása csak különleges esetekben és megalapozott módon valósítható meg. Tehát konkrét helyzetekre vonatkoztatva. Ezek egyébként részletesen szerepelnek a migrációs és menekült politika, a tolonc egyezmény, tolonc, illetve visszatérítési irányelvben szerepelnek. A visszatérítési irányelvben azt olvashatjuk, hogy a tagállamok csak akkor foghatják, vagy tarthatják fogva a migránsokat, hogyha korábban már más intézkedéseket vele szemben foganatosítottak. Mindenféle fogvatartás a lehető legrövidebb kell, hogy legyen, és nem lehet, hogy olyan hosszú legyen, amely, mint ahogyan az a jogszabályokban szerepel. A menedékjogi kérelmezőkre vonatkoztatjuk a 8-as cikket, amelyben azt olvashatjuk, hogy senkit sem lehet azért fogva tartani, amiért menedékjogot kér amennyiben ez szükséges, az ő fogvatartása egyes esetekben megvalósítható, amennyiben más kevésbé kötelező érvényű vagy intézkedések nem feleltek meg az esetnek a tagállamoknak garantálnia kell a migránsok és menekültek emberi jogait az irányelvben szereplőknek megfelelően. Amennyiben ez nem valósul meg a tagállamok által, akkor az Európai Bizottságnak kell intézkedéseket foganatosítani az adott tagállammal szembe, mint szerződések őrének. Az Unió visszaküldési irányelvével kapcsolatban többször is említette azt a bizottság, hogy a fogvatartás csak utolsó lehetőségként alkalmazható, tehát ezt nem lehet foganatosítani csak abban az esetben, amennyiben más intézkedések nem lehetségesek az adott esetre vonatkoztatva. November 9-én a tanács úgy döntött, hogy a tagállamok azokban az esetekben, amikor nem kooperálnak a migránsok az unióba való belépésükkor, akkor alkalmazhatják az uniós vívmányok egyikét a különböző intézkedéseket és akár a fogvatartásukat is, amely a az eljárás lefolytatásáig foganatosítható. Mindezt úgy, hogy mm, figyelembe vesszük és tiszteletben tartjuk az alapjogokat. 120 ezer személy relokalizációjával kapcsolatban Görögországból és Olaszországból a tanács úgy döntött, hogy amennyiben nem akarnak visszatérni ezek a személyek, a ebben az esetben sürgőségi esetben hatékonyan alkalmazható a fogvatartás is. Ebben az esetben szeretném elmondani, hogy a migránsok nem dönthetnek arról, hogy hová relokalizálják őket, és hogy teljes mértékű kooperációjukra van szükségük a relokalizáció során. Ami pedig az erőalkalmazását alkalmazását illeti a az új lenyomat levétel során. Itt egy október 22-i dokumentumra hívnám fel a figyelmet, amely konkrétan rendezi, hogy gyakorlatban ezt hogy lehet megvalósítani. Tehát a fogvatartás továbbra is fontos kérdés lesz, és továbbra is különleges eszközként lehet csak bevetni. Továbbra is nyomon követjük a helyzetet ebből a szempontból, és az Európai Unió bíróságának döntéseit is várjuk ebben a kérdésben. Nem sokára. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most a bizottság nevében Avramopoulos biztos úré a szó. Mikrofon nélkül beszél a biztos úr. Köszönöm. Tisztelt parlamenti képviselők, a bizottság teljes mértékben osztja a parlament nézeteit a, abban, hogy biztosítanunk kell a szakpolitikák teljes megfelelését az emberi jogok követelményeinek és az emberi méltóság követelményeinek. Ez volt a középpontja annak a vitának és jelentésnek, amelyet nemrég éppen most jutottunk meg az emberi jog és demokrácia tárkörében az előző napi rendi pontként. A menedékesek ügyében is kulcsfontosságú kérdés is. Megismétlem a kijelentést, az őrizetbevétel, illetve az erőszak alkalmazása menedékesekkel szemben nagyon körültökéntően alkalmazandó. Tiszteletben kell tartani a személyek alapvető jogait, a menedékhez való jog is alapjog. Az elmúlt hónapokban, ahogy emlékeznek is, nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk, hogy minden vonalon tudjuk erősíteni az EU jogszabályok betartásának mikéntjét. Ez azt jelenti, hogy a menedék ügyi eljárás minden aspektusát teljes mértékben tiszteletben kell tartani, és ennek során az emberi jogokat is be kell tartani. Az korábban is arányossági ellenőrzést alá kellett vetni az eljárást, a tagállam megtagadhatja belépését egy állampolgárnak, egy, egy külső állampolgárnak, de nem tagadhatja meg a menedék kérelem benyújtásának jogát. Mint tudják, erőfeszítéseket tettünk annak érdekében megfelelő jogszabályok szülessenek a migránsok jogainak tiszteletben tartása és státuszuk tiszteletben tartása érdekében. Ez előfeltétele annak, hogy megfelelően tudjuk menedzselni a migráns hullámokat, és tiszteletben tudjuk tartani jogaikat ezeknek az embereknek. Hogy ismételjem meg, mit követel meg az EU jog a menedék irányába, amelyet együttöntési járban fogadtunk el. Ez és az aki kommunitár világos szabályokat fogalmaz meg a menedékesek szempontjából, amely a jogok egyensúlyát teremti meg világos módon. Ezért lényegi fontosságú az, hogy azok a személyek, akiket őrizbe vesznek, csak ezen szabályok érvényesülése mellett lehetnek őrizetesek, ez csak egy utolsó eszközként lehet kerület alkalmazásra akkor, mikor minden más eszköz már kimerült, illetve minden mást merlegeltek. Sosem szabad egy szemét őrizetbe venni csak azért, mert menedékügyi kérelmet nyújtott be. Mindemellett, hogyha jelentős a kockázata annak, hogy visszaesek történetnek, őrizetbe helyezhet a tagállam migránst, akkor, hogyha ez szükséges és arányos intézkedés. Ugyanakkor a fogadtartás körülményei olyanok kell legyenek, hogy az emberi méltóságnak teljes mértékben megfeleljenek és kielégítsék ezen emberek igényeit. Ahhoz, hogy szilárd jogi alapja legyen mindennek, az csak a fele a megoldásnak. Most az is feladat, hogy korrekt és koherens végrehajtás valósuljon meg, e szabályok teljes mértékben átültetése kerüljenek a tagállami végrehajtásba. Az Európai Bizottság közelről kísérő figyelemmel az, hogy vajon a tagállamok megfelelnek-e az EU őrizetbevételi szabályoknak. Vizsgálni kell az őrizet körülményeinek, körülményeit szabályozó irányelvet is. A bizottság hivatalos figyelmeztető leveleket írt azon tagállamoknak, amelyek nem értesít, nem tájékoztatták a bizottságot a jogszabály átültetésének menetéről. A bizottság figyelemmel kíséri a tagállamok e beli gyakorlatát is. A bizottság ezen túl iránymutatást ad a tagállamoknak, annak érdekében, hogy egyszerűbbé tesze a, a új lenyomatok szisztematikus begyűjtésének módszertanát. A célja ennek az, hogy jobban kezelhető legyen a migrációs folyamat, jobban végrehajtsuk az Eurodac rendeletet, miközben teljes mértékben tiszteletben tartjuk a migránsok emberi jogai alapjogait. Tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm szépen a figyelmüket, szeretném kérni a megértésüket, mert mint tudják, az előző vita hosszabbra nyúlt, mint tervezték, én meg fél óra múlva el kell érjem az utolsó gépet Berlinbe. Stilinidis képviselő biztos helyettesít majd engem, én viszont el kell majd menjek. Köszönöm, biztos úr! Most a frakciók hozzászólói következnek. Elsőként a néppárt nevében Monika Holmer két percben parancsoljon. Biztos úr, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani a rövid áttekintésért, és számomra nagyon fontos, közel áll hozzám, hogy az Európai Unióban vannak olyan tagállamok, ahol a menekültekkel szemben, e, vagy a gazdasági menekültekkel szemben nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. És e, ezt nem lehet indokolni, hogy velük szemben e, aránytalan mértékű kényszert gyakoroljanak, vagy pedig olyan struktúrákat, amit az UNHCR rosszabbnak ítél, mint egy fogdát, nem kapnak elő élelmet, innivalót, orvosi ellátást, a higiénikus körülmények is botrányosak. Ez Görögországban, Magyarországon, Szlovákiában, illetve számos tagállamban előfordulhat. És amit itt most kritikával illetünk, az arra vonatkozik, hogy tisztességesen kell megítélni, hogy ki az, aki migránsként befogadható, és ki nem. Itt számos kérdésről lehet vitatkozni, de ezeket mindenféleképpen tiszteletben kell tartani. Amiben a regisztrálást illeti, nagyon fontos, hogy minél előbb tisztázzuk a beérkezők helyzetét, ugyanis fiatalok, kiskorúak és gyermekek gyakran csempészek révén kerülnek ide, és őket nem regisztrálják. Éppen ezért minél előbb ezt el kell végezni, és megfelelő védelemről gondolkodni gyermekek esetében. Van számos olyan gyerek, aki eltűnt, és ezek nagyon könnyen bűnözők vagy bűncselekmények áldozatává válhatnak és a legaljasabb, brutálisabb célokra használhatják fel őket. Ezeken a feladatokon kell közösen együttműködnünk, és észszerűen. Köszönöm szépen Holmeier asszonynak, és akkor most Guerrero Szalom úr a szocialisták részéről. Köszönöm szépen. Amennyiben az összes Európai Uniós tagállam megvalósítaná azt, amit Avramopoulos és Schmidt elmondtak, vagyis hogy a szabadságjogok érvényesülnek, és ez csak esetről esetre lehet megsérteni, és a jogszerű fogvatartást indokolni kell. Tehát az emberi jogok minden esetben érvényesülnek, akkor azt hiszem, hogy ma nem is kellene erről vitázni itt a parlamentben. De sajnos nem így van, mert bizony vannak olyan államok, amelyek falakat építettek, akik agresszíven köszöntötték a menekülteket, és vannak olyan államok is, akik, amelyekben pedig rendőri brutalitás uralkodik. Ebben a mostani helyzetben nem szabad, hogy ilyen üzeneteket küldjünk, inkább szolidaritást kellene biztosítanunk, mert különben ezek a menekültek nem akarnak majd hozzánk jönni, ennek a helyzetnek meg kell változnia. Dublin sajnos nem oldja meg a problémát, ebben egyetértünk mindannyian, hogy minél hamarabb új normarendszerre van szükség, amelyek révén ezt a mostani helyzetet másként lehet majd kezelni. Az is igaz, hogy a humanitárius alapelveket nem szabad magunk mögött hagynunk, amikor olyan emberek védelméről van szó, akik a háború elől menekülnek, mert megölhetik őket, vagy pedig az éhezés elől menekülhetnek, amelyek akár a háborúnál is nagyobb mértékben tizedelik meg a lakosságot. A menedékjoggal kapcsolatban tehát új megközelítése van szükség, a tanács és a bizottságnak ezen kellene dolgoznia, de sajnos jelenleg vannak olyan tagállamok, amelyek nem tartják be az érvényben lévő jogszabályokat. Köszönöm szépen a konzervatív frakcióvő, másfél percben Timothy Kirkhope. Elnök úr, tudom, hogy már elmondtam. Talán többször is ma már, mint egyszer ezen a héten, a már meglevő szabályok igazi jó végrehajtása a kulcsa a megoldásnak. Minél inkább növekednek ezek a kihívások, annál inkább be kell tartani a már meglevő szabályokat. Több tucat esetben álltam már ebben a házban, és mutattam rá, hogy egyes tagállamok gyakran megúszszák, hogy megsértik ezeket a szabályokat. Ez még a mostani válság előtt is így volt már. Jól tudjuk, melyek ezek a tagállamok, jól tudjuk, hogy a bizottság sokkal többet kellett volna tenni, mint most, hogy kezelje ezeket a problémákat, és fellépjen velük szemben. Tudjuk, hogy a finanszírozás és a tagállamok azon készsége, hogy megfelelő forrásokat alokáljanak, sokszor nagyon nehéz feladat eljelítja őket, ám ez nem szabad, hogy az emberi méltóság és a jogszabályok betartása útjába álljon mindenkire érvényesek ezek a jogok. Szélesebb körű vitatárgya kell ez legyen, hogyha valóban hatékonyan akarjuk kezelni a migrációs válságot. A határőrizet, a ülenyomat, az adatok felvétele belépéskor és a menekültügyi eljárás beindítása mind-mind ilyen szabályok alá esnek. Épp ideje, hogy a bizottság elkezdje figyelmeztetni a legszigorúbb módon egyes tagállamokat arra, hogy nekik is a játékszabályok szerint kell játszani. Fontosak persze az új javaslatok, ám már, már most meglevő szabályokat tartsuk be tisztességesen, mielőtt újakat hozunk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kékkártyás kérdés kapott Eker úrtól. Elfogadja, Körkop úr? Igen, parancsolja. Um, thank you very much. Köszönöm szépen. Arról beszélt, hogy migráns válságot élünk. Ez megoldható volna, hogyha a szabad mozgást ö, megfékeznék. David Cameron azt mondta, újra akarja tárgyalni a csomagot, a Bloombergi beszédében azt mondta, hogy újra akar tárgyalni az, annak idején a szabad mozgás, most meg ettől visszariadt. Miért? Miért riadt vissza? Hiszen megoldaná ezt a problémát. Hadd mondjam, hogy egy kicsit szánalmas dolog ez így. Nem tudtam szélesebb körben beszélni erről. Bízom pártom vezetésében és a nagy-britanniai kormányban, hogy úgy oldja meg a kérdést, hogy nem csak Nagy-Britannia szempontjából lesz előnyös, hanem az Európai Unió jövője és a migránsok jogai szempontjából. Sajnálatos az, hogy az ilyen szélsőséges, hazámból származó szélsőséges pártokból ilyen úcska beszédek hangzanak el, amelyek nem segítik senki jogait és a jövő szempontjából sem hasznosak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Két percben a liberálisok nevében Wilkström asszony. A mai vita kiváló alkalom arra, hogy a tényeket is visszacsempészük a vitában, ami egyre inkább szürrealisztikussá vált. Az egyik legkiváló példa az a javaslat, amit az Európai Tanács elnöke Tusk úr tett, azt mondta, hogy minden menekültet 18 hónapra őrizetbe kell venni, és megvizsgálni, hogy nem potenciális terroristákról van ez szó. A legszörnyűbb az, hogy rá se ébred arra, hogy ez teljesen ellene megy minden EU-s jogszabálynak. És hadd ismételjen meg még egyszer, az Európai Tanács elnöke azt javasolja, hogy a menedéket kérők, akik háború és üldöztetés elől menekülnek a legkisebb csecsemőtől a legidősebb emberekig, börtönszerű táborokba kerüljenek 18 hónapra. Ez azt hiszem, hogy az európai történelem legsötétebb napjait idézi fel, amit nem engedhetünk meg. Teljesen sokkoló, és véleményem szerint Tusk urat fel kéne szólítani, hogy nyilvánosan kérjen ezért bocsánatot. A média számos alkalommal beszél az illegális bevándorlókról. Ez egy olyan narratíva, ami nem csak hogy veszélyes, de inkorrekt és pontatlan is, ugyanis minden embernek elismert joga az EU-s, minden, EU-s tagállamban, hogy belépjen. És a rászorulóknak hajlékot, segítséget kell biztosítani. Időközben a közvéleményt eluralták a populista és rasszista meg amit nem az európai intézmények okoztak, hanem egyes nemzeti populista kormányok, szélsőséges kormányok, amelyek a helyzetet ki akarták aknázni. Szerintem a helyzetet csak együtt tudjuk megfelelően megoldani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kék kártyát kapott Kazimierz Szvindovszki kollégától. Szirtoszki kollega, nem Bonanno, hanem Szirtoszki kollega kap szót. Önök e, e, úr, kedves asszonyom, azt hiszem nagyon elfogul, elfogult, és kifordítja a tanács elnökének szavait, ő valójában azt javasolja, hogy hogyan járjunk el. Ön milyen eljárást javasolna? Senki nem fogadja be automatikusan a menekülteket, és minősíti a bevándorlókat menekültnek. Az én javaslatom nagyon egyszerű és a LIBE szakbizottság többsége is támogatja, ahol én koordinátor vagyok. Közös felelősséggel kell fellépnünk a tagállamok részéről mennyiségi adatok alapján, a GDP, a lakosság és egyéb szempontok alapján kell eldönteni, hogy hogy osszuk fel a kvótákat. És ne az legyen, hogy Svédország, Németország és Ausztria fogadja be a legtöbbjüket akik eddig nem vettek részt ebben, ideje, hogy felálljanak és vállalják a felelősséget, ugyanis ezt a helyzetet ma kell kezelnünk, holnap már egy más helyzet előtt állunk, és így leszünk együtt erősebbek. A baloldal nevében Horisztens Abalance Elnök úr, köszönöm szépen. Egy hónappal ezelőtt beszéltünk egy fiatal afgán személye Bulgária és Szerbia határán, aztán Bulgária borzalmain kellett átmennie. El kell, hogy mondjam, hogy abúzus érte ezeket a személyeket a bolgár rendőrség részéről. A GUE saját szemével látta, hogy embereket megvertek, megkínoztak Bulgáriában az Oxfam és, az, és a UNHCR részvételével azt láttuk, hogy kutyaharapások és fizikai állapotuk elég rossz volt ezeknek a személyeknek, akik Bulgárián át jöttek, akik ott, akiket ott köteleztek arra, hogy regisztráljanak, és voltak olyan esetek, amikor megverték ezeket a személyeket. Őket nagyon gyakran elveszik tőlük a pénzüket és minden értéktárgyukat, és borzalmas egészségügyi körülményeket biztosítanak számukra, alig van víz. Van egy polgár befogadó központról néhány borzalmas fénykép, ez szerintem szégyenletes az Európai Unió területén, és most itt erről beszélünk, Bulgáriában, de korrupció, a rendőri korrupció, a rendőrök részéről való a visszaküldés, és mi beszélünk menekültpolitikáról, szerintem ne is nevezzük ezt így. Azt szeretnénk, hogy legyen egy független vizsgálat ebben az ügyben. Köszönöm. Kék kártyás kérdés, ezt föl Csampanszki úr önnek fogadja? Igen, parancsoljon uram. Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársamat kérdezem. Ezek a vádak egyrészt nem igazak. Akik Afganisztánba jönnek, azok nem szírek, hanem afgániak. Hagy kérdezzem meg, ön mikor járt a bolgár-török határon? Utoljára mikor látta, hogy ott mi történik, és hogy mit, mivel kell szembenézzen a bolgár határrendészet? Ez külső határ az Európai Uniónak, önt védik ezek az emberek meg attól, hogy megtörténjen az, ami Párizsban megtörtént például. Pregunta los afganos, eh, coincidirá conmigo que son personas igual, da igual. Ha az afgánok is egyetértenek velem, hogy ők olyan emberi lehet, mint bárki más, és nem csak afgánok voltak áldozatai ennek az eljárásnak, és nem csak a GUE mondja ezt, olvassa a jelentéseket, az Oxfam jelentést, az UNHCR jelentését, Amnesty International jelentését, és lássa, mi a valóság. So, jetzt spricht für die Grünen. Jó, most a zöldek nevében Szergentini asszonyi a szó. Köszönöm, elnök úr. Az tele van a világ jelentésekkel, Donald Trump amerikai elnök jelölt le akarja zárni az amerikai határokat a muzulmának előtt. A San Bernardino támadásra az a válasz, hogy egy vallás a felelős mindenért, és mindenki, aki ezt vallja, a felelős. Nekünk is megvan a saját Donaldunk, a tanácselnöke Donald Tusk, ami házi Donaldunk, és szerinte Európában adott egy interjút az európai legnagyobb, egyik legnagyobb labban, szerint azok a menedékesek, akik bejönnek Európába, 18 hónapig őrizetben kell legyenek, hogy megvizsgálják hátterüket. És meg nem szabad alábecsülni a biztonsági aspektusát a menekült hullámnak, és a 18 hónapos időszak azért hogy fontos, hogy megszűrjék ezeket az embereket. Hihetetlen, hihetetlen gyakorlat terjed el, szem elfogadhatatlan, ahogy Donald Tusk biztonsági kockázatként kezeli a menekülteket elsősorban. Ott a kockázat nyilvánvalóan nem olyan magas. Tudják, hol van a különbség a két Donald között? Az ő Donalduk meg a mi Donaldunk között? a különbség az, hogy az amerikai Donaldot a saját konzervatív pártjában is bírálják, nem, azzal, hogy nem beszélhet így, nem stigmatizált embereket, és az amerikai alkotmány sérti ezt. Mit tesznek, mit mondanak a mi kormány és államfőink? Cameron, Renze, Hollande, Rüte, mit mondanak? Nem nagyon mondják az, hogy Donald így nem lehet beszélni és bánni menekültekkel, nem lehet félelmet kelteni a lakosságban. Elnök úr, ön is tudja a törvényt, én is tudom a törvényt, Schmidt elnök úr is tudja a törvényt, Donald nem ismeri a törvényt, úgy tűnik. Schmidt miniszter tanács Tusk elnököt? Luxemburg felvilágítaná a tanács elnöksége részéről az elnökét? Holnap a csúcson. Ez lesz a karácsony ajándék. Tusk elnök a tagállamok semmit tevését és negatív lépéseit legitimizálja, a jogosá. Egy dolgot tudhatunk, hogy a tanács elnökkétől, Donald Tusktól nem igen vártunk semmit karácsonyra, de karácsony után sem nagyon. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Egy kék kártyás kérdést elfogadott Kinston kollégától. Hölgyem, nem gondolja, hogy Renzi Tusk vagy akár Cameron is meghallgatják az általuk képviselteket, és ez nem egy csoda. Az érintett polgárokat hallgatják meg, és épp ideje, hogy ön is ezt tegye. Mielőtt erre válaszol, szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy a kék kártyás eljárás nem kinyilatkozásokat szolgál, hanem kérdésre szolgál. Úgyhogy kérem, hogy most válaszoljon, akárha kérdésként is lehetne érelmezni. Lehet, hogy nem ért velem egyet. Én nem hiszem, az ön miniszterelnökének is kell, hogy legyen annyi józansága, hogy nem zár be minden ide érkező menekültet. Ne fenyegesse, illetve ne keltsen félelmet a beérkezőkben, mert ettől csak a szegénység és a terror fog el uralkodni Európában. Ez az én véleményem. For... És akkor most két percben az FDD nevében Diane James. Köszönöm szépen, elnök úr. A koherencia és a logika az európai politika kapcsán, illetve a visszatérítési politika kapcsán került reflektorfénybe, és Merkel asszony bejelentésének vagyunk most a közvetlen elszenvedői, nevezetesen, hogy mindenkit befogadunk Európába. Vannak, akik tényleg valóban menedékesek, de ezeket nem lehet eh, pontosabban eh, kiszűrni, mert eh, valahogy máshogy jelennek meg esetleg. És a, éppen ezért egy megfelelő eljárásrendre van szükség. Ezek hiánya csak tovább súlyosbította Merkel asszony hallgatólagos felszólítását vagy behívását illetve az ebből eredő helyzetet. És ennek következtében a svéd és német hatóságokat elárasztották a menekültek, illetve ennek következtében a helyi erőszakos fellépések, gyújtogatások is elszaporodtak. Csücseszter mellett az ott élőket félelemmel tölti el a beáramló menekültek látványa, és a polgárok hozzájárulása és beleegyezése kell, hogy az a legfontosabb legyen. Ugyanis végül is nekünk kell ellenőriznünk az ilyen politikákat. A nyomás egyre inkább fokozódott, és ez már olyan mértékeket ölt, hogy egyes tagállamok nem tudnak ezzel megbírkozni. Európának szerintem az irányon teljesen változtatni kell. Ha a befogadás és az integrációt zökenementessé akarjuk tenni, és meg akarjuk állítani az erőszakos és fenyegető cselekményeket, akkor szerintem vissza kéne vonni ezt a hallgatólagos meghívást, és valahogy kézbe kell venni a problémát. Für eine Minute spricht jetzt im Namen der... Egy percben TNF nevében Viki Mayer kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Százezrével jönnek, az elmúlt évben jöttek az Európai Unió határaihoz, és az Euróba menekültek. A cunami elérte hazámat is Hollandiában. Egyre több szerencsevadász van, mint korábbi években összesen, és ennek megvannak a következményei. Ezt meg kell állítani. Hollandia egy jól működő jogállam, a terroristák terrorista gyanús személyeket és menekülteket is megfelelően kezelünk, őrizetbe kell venni őket a vizsgálat során. Pártám, pártom a Szabadság pártja a holland állampolgár szabadságát helőzi előtérbe, és azon menedékesek, akiket nem tudunk megszűrni, a biztonság szempontjából nem illenek a társadalomban, nem lehet őket integrálni. Ezt mi kell meghatározzuk? Kik ezek nem az Európai Unió? A menedékesek le kell zárja, Hollandia le kell zárja a határait ezen emberek előtt. Köszönöm, hogy két percben Maria Gabriel beszél. Köszönöm szépen. Bulgáriáról is szó esett. Nos hát Bulgáriának nagy a felelőssége, ugyanis az egyik külső határa az Európai Uniónak. Bulgária Mm, szoros együttműködésben dolgozik a nemzetközi és az európai intézményekkel, annak érdekében, hogy az európai és a nemzetközi jogot betartva járjon el. Először is azt hiszem, hogy azonos módszertant kell alkalmaznunk, amikor monitorozzuk a befogadó központokat. Azok a jelentések, amelyekről önök tettek említést, nem tartalmazzák ezt a módszertant, Másodszorban pedig a UNHCR és a bolgár hatóságok napi szinten monitorozzák a helyzetet februárban, 2015 februárjában olyan döntés született, amelynek alapján szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végeztek a határon. Ott nem is történt semmilyen jogsértés, tehát itt a Frontex is jelen volt, harmadik országbeli állampolgárok fogvatartásánál. Ezen felül pedig a rendvédelmi szervek képviselői különleges képzést kapnak a menedékkérők jogaival kapcsolatban, és egyébként nagyon nehéz a helyzet ezeken a határokon. Van egy formális lehetőség a fellebezésre is, amennyiben Európai Uniós jogszabályok sérülnek, és ehhez egy speciális dokumentumot kell kitölteni, és a nemzeti hatóságokhoz lehet ezt beterjeszteni. Csak így lehet objektív elbírálást megvalósítani. A mi szerepünk egyébként kulcsfontosságú. A LIBE az érintett országba egy tényfeltáró misszióra delegációkat küld, de ezen felül azok a tagállamok, akik hatalmas erőfeszítéseket tesznek, nem démonizálni kéne őket, hanem inkább segíteni. Köszönöm, József Weidenholzer két percben. Mikrofon. 2015 nyara még sokáig foglalkoztat majd minket, ugyanis ez váratlan volt, és az volt a legnagyobb menekült áradat és krízis a második világháború óta. Óriási szörnyű eseményeket éltünk át, a táborokban szörnyű jelenetek zajlottak, és a parlament által már régóta képviselt elvek nem érvényesültek. Már tavasszal is tárgyaltunk erről, és különbséget kell tenni a menekültek, az előzöttek és a menedékesek között. Itt nem szabad egy kalap alá venni a különféle formákat. A védelemre szorulók, esetében mindenféleképpen egyéni vizsgálatot kell lefordítani. Az őrizetbevétel csak kivételes eljárás lehet, bizonyos körülmények között ez szüksége lehet. A befogadásra vonatkozóan van irányelv, és ezek a helyzetek nem eredményezhetnek fogvatartást, különösen itt elhangzott a gyermekek és a kiskorúak helyzete, akiket rendszeresen érhet erőszak. A csomag még nem került végrehajtásra minden tagállamban, és nem minden esetben alkalmazza kényszerű eljárásokat, viszont felmerül a kérdés, hogy a Dublini egyezményt hogyan lehet gyakorlatilag a gyakorlatban végrehajtani. Ugyanakkor megfelelő jogi lehetőségeket is nyitva kell hagyni meg kell kérdeznünk magunkat is, hogy a törökökkel, a Törökországgal hogyan járjunk el. Ugyanis ez, ebből aztán további problémák adódhatnak. Köszönöm szépen. Köszönöm, Weidenholzer úr. Most egy percben eh, Helga Stevens. Köszönöm. Kedves kollégák, a párizsi támadások után Tusk elnök kijelentette, hogy az illegális migránsokat, amikkel őrizetbe kell helyezni, a gyanúsítottakként is, hogy ellenőrizzék az identitásukat. Az egyik elkövető valószínűleg hamis szírútlevéllel jött Európába. A menedékesek nem terroristák, ám a terroristák némelyike a balkáni úton jön be, úgy, mint a legtöbb menekült. A menekült menekültek 30, csak 30%-a jön Szíriából. Tehát vannak olyan személyek, akik illegálisan lépik át a határt, őket röviden őrzetbe lehet venni, hogy el, ellenőrizzék identitásukat. Ellenőrzés nélkül menek, tömegek áramlanak Európába. Kollégák, fegyük fel a kérdést, hogy Miért olyan ö, lukasok a külső határjunk, és Görögország, Olaszország miért nem lép fel keményebben, és a bizottság miért nem tett, tett meg mindent, miért nézett félre? Ez bizony egy csúnyasebb Európa testén gondolkoznunk kell erről, és kezelnünk kell. Köszönöm szépen, Grisbeck kolléga, hogyan lehetséges az, hogy a 21. században még mindig el kell magyaráznunk az európai államoknak, akik a demokrácia bölcsőjét képezik, hogy gyerekeket nem lehet bebörtönözni, hogy olyan személyeket, akik háború elől, atrocitások elől, amelyeket mi sosem ismertünk meg, menekülnek. Nekik igenis, és joguk van az élethez, a szabadsághoz, ezek alapjogok, és ezeket az emberi jogok nyilatkozatában is kimondtunk, minden egyes emberre a világon ezek érvényesek. Sajnos egyre gyakrabban azt láttuk, hogy fogva tartanak embereket a jelentésekbe brutalitásról, titkos fogvatartásokról esik szó, és szeretném, hogyha a kollégáim el tudják nekem magyarázni azt, hogy Tusk úr, aki alapvetően mindannyiunkat képvisel, néhány nappal ezelőtt azt mondhatta, azt kimondhatta, hogy az összes menekültet 18 hónapon keresztül fogva kellene tartani, amikor megérkeznek Európába. Nos, hát az, hogy ne váljunk nevetségesé, és hogy azokat az alapjogokat, amelyekről olyan szépen tudunk szónokolni, tiszteletbe tudjuk tartani. Azt hiszem, hogy ehhez egy közös határszolgálatot kell kialakítanunk, és az emberi méltóságot mindenki számára Európa területén biztosítani kell. Köszönöm szépen, mindenkinek jó estét kívánok. Következő felszólaló Björk képviselő, másfél percben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az én delegációm is járt a Balkán-félszigeten, és nagyon sok olyan szervezettel találkoztunk, határőrséggel és a migránsok, migránsok csoportjaival is. Olyan emberekről van itt szó, akik nek joga van ahhoz, hogy menedéket kérjenek, a legtöbben ilyenek egyébként, és joguk van ahhoz, hogy Európában menedékért folyamodjanak. Nem illegális bevándorlókról van szó, és nem kell őket sem fogvatartani, sem erőszakos bánásmódban részesíteni. Sajnos dokumentálhattuk Törökországban a brutalitást, a fogvatartást, és azt is láttuk, hogy fiatalok, akár kiskorúakat is bebörtönöztek. Ráadásul az egészségügyi dolgozók is beszámoltak nekünk a bolgár rendőrség által elkövetett erőszakos cselekményekről. Felmerül bennünk a kérdés, hogy mit lehet tenni az erőszak beszüntetéséért. Rendben van az, hogy így bánik ezekkel az emberekkel a rendőrség. Hogyan tudjuk akkor majd azt kérni, hogy Törökország is betartsa ezeket a szabályokat? Esetleg az Európai Bizottság és a tagállamok jó lenne, hogyha Dublinról nem beszélnének többet Bulgária kapcsán. Én úgy gondolom, hogy nekünk, akik védett államokban élünk, nekünk nem szabad elfogadnunk ezeket a traumákat. Köszönöm. Björk képviselő. Kedves képviselő, van önhöz egy kérdés. Elfogadja? Il y a une question pour vous. Van egy kérdés önhöz. Bonanno képviselő. Ezt nem fogja akkor elfogadni, rendben, köszönöm. Keller képviselő, egy percben. Colleagues. Eh, a szabályzat értelmében vissza is lehet utasítani egy kérdést, hogyha ezt akarta tenni a képviselő, akkor az rendben van. Kell el képviselő. Köszönöm. Köszönöm. And helpfully he publishes... szépen. Megnéztem a leírását, Tuskor munkakörű leírását. Az a feladata, hogy segítse a kohéziót és a konszenzust az Európai Unió tanácsában nem tudom, hogy Tusk úr meg elolvasta a saját munkakörű leírását, vagy a weboldalát. Néha talán el kéne olvassa, mert az, amit interjúban, az interjúban mondott, nem igen, nem igen segíti a, a munkáját. Tusk elnök úr, akkor az EU jogszabályok ismeretében sem nagyon látszik szakértőnek lenni, mert nem, eh, jogokat és, jogokat is ért az, amit mond. Persze a bizottság feladata a szerződések őrzőjének szerepét eljátszani. Én remélem aztán, hogy Junkers elnök úr elbeszélget majd Tusk úrral, és akkor a jövőben inkább konszenzuális, előre mutató ö, deklarációkat hallunk majd a tanács elnökétől, mint most mondott. Köszönöm, Ferrara képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen. Nos, nagyok itt a kihívások az Európai Unióban, meg kell találnunk az egyensúlyot, a biztons, az egyensúlyt a biztonság és a szabadság között. A biztonságnak egyébként eszközé kellene válnia a szabadság megélésében, most viszont úgy tűnik, mintha ez pont fordítva valósulna meg, tehát állandóan inkább a biztonságot próbáljuk privilegizálni a szabadsággal szemben. Természetesen regisztrálni kell a bevándorlókat, menedékkérőket, de egyébként ez azt hiszem, hogy a jogokat is így lehet jobban biztosítani, és a biztonságot is így lehet jobban biztosítani. Nos, hát milyen megoldások vannak? Nem kell erőt alkalmazni, és nem kell administratív fogvatartásokat sem alkalmazni. Olaszországban például láttunk nagyon negatív, gyakorlatilag láger jellegű példákat, ahol többször is kisebb forradalmak alakultak ki, mert borzalmas körülmények között tartják fogva ott a migránsokat. Az öt csillag mozgalom már régóta a Dublini rendszer felülvizsgálatát kéri humanitárius folyosók létrehozásával, tehát hogy ezeket a személyeket már azelőtt lehessen identifikálni, hogy belépnek Európába, és ez azt hiszem sokkal nagyobb biztonságot jelent az európai állampolgárok mhm. számára is. Köszönöm. Köszönöm, Bizotto képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen. Amikor bevándorlásról beszélünk, akkor Európa mindig ugyanazt mondja. Szolidaritás, befogadás. Az olasz kormány sajnos megnyitotta a házaknak és a hoteleknek, a hoteloket is azon személyek számára, akiknek csak egy kis része menekült. Először Európa erre azt mondja, csodálatos Európa, milyen, micsoda befogadó, majdan pedig elutéli Olaszországot, amiért nem képes ezt az egész áradatot kezelni. Olasz kormány és az Európai Bizottság is szégyelje magát, miért nem tesznek valamit, miért nem Afrikában azonosítják ezeket a személyeket, miért nem lehet már ott ezeket a központokat megvalósítani. És aztán miért nem osztják el valóban mind a 28 tagállamban ezeket a személyeket? Miért hagyjuk őket, hogy meghalljanak a tengerben? És miért mondják azt Olaszországra, hogy nem képes a helyzetet kezelni, amikor itt már tulajdonképpen egy invázióról beszélhetünk? Az Olaszország ellenes szabálysértési eljárások nem fogják megállítani sem a migránsok, sem a terroristák áradatát. Azokat viszont igen, akik a akik igazi menedékkérők, az em, és az olasz emberek, akik mondjuk 400 euróból kell éljenek egy hónapban, azok hogy gondolnak a menekültekre, akik mindent ingyen kapnak, és hotelben lakhatnak, mobiltelefonokat kapnak készhez. Ebből elég volt, nem, nem és nem. Radev képviselő, két perc. Köszönöm, elnök úr. Ügyeim és Uraim, számos jelentésben az Európai Bizottság már rámutatott, hogy Bulgária biztos védelmet nyújt eh, az EU külső határán. A Törökország eh, Bulgária közötti határ meglehetősen eh, kemény terep. A rendőrség nagyon nehéz körülmények között dolgozik, csempész hálózatokat számoltak fel, bűnözőket fogtak el, potenciális terroristákat, és a, ugyanúgy ezen a határon áramlanak be a migránsok, akik segítségre szorulnak. De minden erőfeszítés ellenére azonban a külföldi civil szervezetek Bulgár, Bulgáriát vádolja, hogy kiutasít menedékeseket. A polgár határvédelem visszautasítja ezeket az állításokat. Az illegális határátlépés a hivatalos belépési pontokon kívül az iszlám terrorista szervezetek egyik lehetősége, hogy behatoljanak az EU-ba. Éppen ezért Bulgária minden lehetséges eszközt megragad a nemzet és a nemzetközi jog alapján annak, hogy annak érdekében, hogy meg tudjuk állítani, illetve ellenőrizni tudjuk a migránsok áramát. És akik az EU külső határával kapcsolatosan kritikával élnek, kérem, ismerkedjenek meg a helyi helyzettel, a körülményekkel, amelyek között a határőreink dolgoznak és kérem, hogy álljanak szóba azokkal is, akik naponta több száz menekültel találkoznak, mielőtt a jelentéseket megírják. Köszönöm, Jotova képviselő képet. Köszönöm, elnök úr. 2015-ben Számos anyagot írtunk, és gyakorlatilag egyfolytában a, a stratégiáról, a menekültválságról beszéltünk, ugyanakkor elfeledkeztünk ennek az egész válságnak az emberi arcáról, arculatáról. Ugyanis gyakorlatilag a figyelmünk elterelődött az egyéni tragédiákról. Az év elején javasolt intézkedések, ha ezeket megvalósítottuk volna, más lenne a helyzet, ugyanis így a tagállamok magukra maradtak, elkezdtek falakat és kerítéseket építeni, a Dublini egyezmény nem működik, az egész mechanizmus leállt, a hotspotok sem hozzák a kívánt eredményt, az áttelepítés szabályai sem egyértelműek. És most Évente 80 ezer szíriait akarunk áttelepíteni Európában. Olyan körülmények alakultak ki, amelyek között nem tudnak élni a menekültek Európa határai mentén. És Európa közepébe vagy északi részébe igyekeznek, ami komoly ellenérzéseket szül. A legrosszabb üzenet, amit adhatunk, hogyha az egyik vagy a másik államra mutogatunk, hiszen mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk, mindannyian ugyanazt a nehézséget éljük meg. Ha például új lenyomatot kell venni, vagy kérelmeket kell feldolgozni erre vonatkozóan, olyan szabályok érvényesek, amelyekről mi szavaztunk. És hogy ha valaki ezeket a szabályokat követi, akkor nem szabad azzal vádolni, hogy emberi jogokat sért. A Bulgária nem kapott kritikát egyelőre egyetlen egy monitoring jelentésben sem. Ha itt nevén ne akarunk nevezni idegengyűlölőket, vagy господин комисар уважаеми колеги! основата на този пореден безсмислен дебат по темата бяха няколко или са няколко доклада които са пълни с ez, ez egy haszontalan vita, ami számos haszontalan jelentésre épül, amelyeket én kategorikusan visszautasítok. Ugyanis a jelentéseket csak olyanok írnak, akiket vagy a rossz indulat vezérel, vagy egyáltalán nem jártak ezen a határszakaszon, vagy azt se tudják, hogy hol van. Egyébként itt nem csak Bulgária határáról van szó, hanem az Európai Unió külső határáról, amit Bulgáriának meg kell védenie a bolgárok, illetve Európa egész érdekében. Ugyanakkor van még egy dolog, ami feltűnt nekem ebben a vitában, ugyanis úgy tűnik, hogy sok kolléga azt se tudja, hogy miről van szó, és azt mondják, hogy nem veszik figyelembe a valós életet. Itt az új lenyomatvételt mindenki az emberi jogok sérelmének tartja, és közben azt se tudja, hogy miről van szó. Itt egyfajta skizofrén állapot kezd eluralkodni. Akik a legális migránsokat akarják befogadni, hát hadd tegyék. Un cartellino blu. Van itt egy kék kártya, elfogadja? Szeretném azt kérdezni öntől, egyetért azzal, hogy ezek a panaszok nem kormányzati civil szervezetek és ügyészek, ügy, ügyvédek, jogászok által érkeznek, akik, akik hasznot húznak a migránsokból, tehát részrehajlóak. Köszönöm a kérdést ahogy ön is mondta, és más kollégák is, akik itt vádaskodnak, hát nem félünk megválaszolni kérdéseket, szerintünk is úgy, úgy van, hogy vannak szervezetek, amelyek a truista elveket követnek, meg mások nem. Van, aki Angela Merkel érdekeit képviseli. Köszönöm, elnök úr. Engem nyugtalant az a tény, hogy egyes tagállamok tudatosan kriminalizálják a menedékeseket. Az illegális határátlépés, hogyha nincsen legális belépési lehetőség a menedék kérelem benyújtására, semmiképp sem lehet bűncselekmény. Nem lehet emiatt őrizetbe venni a menedékest. Az Európai Emberi Jogi Konvenció 5. cikke meghatározza, hogy a szabadság megvonása csak utolsó lehetőségként vetető be egy menedékessel szemben. A személyes szabadság megvonása, illetve a személyes azonosítás érdekében való elzárás, beleértve a, menedek, a új lenyomatfelvételét, nem lehet automatikus eljárás. Itt jó esetben traumatizált emberekről van szó, akik olyan dolgokat értek meg, amiről nem tudnak, nem tudnak elfelejteni. Ez ugyanakkor hat ez a fajta fellépés, és morális dilemmel elítja a rendvidelmi szerveket, olyan embereket kell őrizbe vegyenek, akik nem követtek el bűncselekményt. Ezért kell ezt gyakorlatot megváltoztatni, és emberi módon bánni a menedékesekkel. Honorevole Spinelli. Köszönöm Spinelli képviselő másfél percben. Köszönöm szépen. Azt olvasom a bizottsági kommunikében a hotspotokkal kapcsolatban Olaszország tekintetében, hogy, Romá, hogy Rómának jogi keretek közé kell szorítania az új lenyomat felvételt és a az emberek fogvatartását. Most ez nagyon nehéz lesz, mert legalább két cikkével ellentétes ez az alkotmánynak. Nos, mit lehet tenni? Magyarországon, Bulgáriában, Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Olaszországban, az, erős az erőltetett kitoloncolások még akkor is megvalósulnak, amikor az ügyészek felfüggesztik azokat. A Dán kormány elkobozza a menekültek ékszereit, hogy abból fedezze a költségeket. Mindezt Schengen megőrzése érdekében Tusk elnök úr 18 hónapot javasol, hogy addig tartsuk fogva az e, menekülteket a szintén Schengen megőrzése érdekében, hogy ne legyen a visszatoloncolás tilt, tilalma kötelező érvényű többé. Aztán itt van a kiskorúakkal kapcsolatos kérdés. Én nem hiszem, hogy itt csak a represszív a módszerek alkalmazását lehet elképzelni. Hogyha ez az, ami Schengen ára, akkor köszönöm szépen, nincsen rá szükség, akkor ne legyen inkább Schengen. Köszönöm szépen. Köszönöm, Spinelli úr. Zsoli képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen kedves elnök úr, kedves biztos úr, a menekült áradat már úgy tűnik, hogy senkit sem hat meg. Ráadásul a korábbi bizot, tanácsi ülésen inkább populista megközelítéseket hallattunk, egész Európa így vélekedik mostanában. Ez az, ami a legjobban sokkal engem. Az, hogy Tusk úr azt mondja, hogy 18 hónapon keresztül biztonsági okoknál fogva tartsuk fogva a migránsokat. A zöldek azt kérték tőle, hogy ezt magyarázza el itt a plenáris ülésen, és ezt ráadásul a többi frakció elutasította ezt a kérdést. Nos, hát egész egyszerűen ezzel erre nincsenek szavak. A migránsokkal kapcsolatban pedig nagyon sok mindent lehetne tenni. Európában gazdaságilag az AAA besorolásért küzdünk, ugyanakkor teljesen áttörtek a gátok, gátak, vége a humanitárius jognak, vége a szolidaritásnak, állandóan csak biztonságról, háborúról és határokról beszélünk, kriminalizáljuk még jobban a migrációt, pedig a menekült jogot elismeri a nemzetközi jog is. Ennyit 2015-ről. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Zsoli asszony. Köszönöm. Wimberg képviselő, egy perc. Tack, herr talman. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. De bara möjligt. Vi ska dock vara medvetna om att en stor del av... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy tisztában kell lennünk azzal, hogy akik menedékért folyamodnak Európában, nyilván alapos okkal teszik azt, és vannak olyanok is, akik csalással próbálnak meg bejutni nem hajlandók új lenyomatot adni, vagy az eljárásokat elszabotálják, és nem ott kérnek menedéket, ahol éppen vannak. Őket vissza kell térítenünk, és lehetőséget kell kapnunk arra is, hogy észszerű mértékű kényszert alkalmazzunk, hogy a döntéseket érvényesíteni lehessen. Valójában sokan kihasználják a rendszereinket, és biztosítanunk kell, hogy őket ki tudjuk szűrni, és biztosítanunk kell, hogy őket be tudjuk azonosítani. Köszönöm, Atkinson, egy perc. Itt kaléiak például igen, csak szeretnék az őrizetbe vételt, akik naponta élnek át szörnyű eseményeket, naponta fenyegetik a kamionsofőröket, a mindennapi munkájunkban botrányos történeteket hallunk brit kamionosoktól, amikor fegyverrel támadtak rájuk, tehát egyértelműen az életük forog kockán. Norvégiában is több százan dzsihadi képekkel jelentek meg, és a talibánhoz tartoznak a Calais dzsungelben senki nem tesz rendet, és amikor a francia rendőrség fellép eh, az ilyen bűnözőkkel szemben, akkor eh, előbb megkockáztatnánk, hogy megöljék az első kamionsofőrt, mielőtt beavatkozhatnak? Itt eh, lehetővé kell tenni, hogy ilyen esetben a katonaság is beavatkozon, és megfelelően biztosítsa a helyzetet Kaléban. Itt a törvénytelenségre megoldást kell találni. Itt a bűnözőkről van szó, akiket fogva kell tartani, és azonnal ki kell toloncolni, mielőtt túl késő lesz. Köszönöm. Két percben Zdenszkowski úr. Cím. pane... Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, képviselőtársak, szeretném megköszönni mindannyiuknak azt, hogy felvetették ezt a vitát, megvitatottjuk, és kialakult ez nagyon érdekes és tanulságos vita, mely jól tükrözi, mi történik társadalmainkban, milyen vélemények fogalmazódnak meg. Persze lehet, hogy nem értünk egyet egy sor kérdésben, nem egy formán látjuk a dolgokat, az igazságnak nem, nincsen egy egységes vetülete. Sokféle szempontból látható ugyanaz a jelenség. Ám mielőtt bírálnánk bárkit is, először is lássuk be, hogy hibát követtünk el, mindannyian. Annak meg, mindannyian megkerültük a szabályokat így vagy úgy. Csak ha belátjuk a hibánkat, azt követően tudunk őszintén szembenézni a menekült válsággal, és megoldani azt. A menekült menedékesek szörnyű helyzetben várakoznak külső határainknál, ezt is látni kell, meg akár a utagálmakon belül is nagyon nehéz a helyzetük. Ez tény. Ám mi ennek az oka? Kik ezek az emberek, hogy kerültek ide, hogyan cselekednek? Mi, ők is betartanak minden szabályt mindig, vajon? Hosszan tudnék beszélni a kérdés vetületeiről, azokról a tapasztalatokról, amiket szereztem menekült táborokat és határ ö, átlépő pontokat meglátogatva. Sok mindent hallottunk mindenről. Mindig vannak olyanok, akik igyekeznek megkerülni a szabályokat, akik nem akarnak ö, részt venni magában a, a, az hivatalos folyamatban. Persze az őrizetbevétel mindig vitatárgya kell legyen, és vizsgálattárgya kell legyen, és ö, utolsó eszköz. Mégis azt szeretném kérni mindenkitől, ne csak bíráljuk egymást, próbáljunk együtt gondolkodni arról, hogyan lehet kezelni ezt a helyzetet pozitív módon, észszerű módon, úgyhogy

tehát magyarul itt én azt gondolom hogy valóban egy sokkal összefogottabb és egységes nézőpontra van szükségünk amit viszont mindenki által betartatunk. köszönöm szépen a lehetőséget. köszönöm szépen. úr következik egy percben. Köszönöm, úr. Nagyon fontos hibája a migrációs politikánknak az, hogy Európa képtelen visszafordítani azokat, akiknek elutasította a menekültögi kérelmét. Világos, hogy ez a tény bátorítja a menedék ügyi rendszerre való visszaélést és a gazdasági migrációt segíti elő. A legtöbb esetben nyílt befogadó állomásokon várják a döntést a menekültek. Amikor kiderül, hogy elutasították a menekültügyi kérelmüket, eltűnnek és illegális migránsokként élnek tovább a tagállamokban. Sokszor eltűnnek az állomásról, mielőtt még regisztrálták volna őket, vagy felették volna új lenyomatokat. Mindez alása az egész menekültügyi rendszer hitelességét. Ezért volna helyén való gondolat, hogyha minden menedékest őrizetbe vennének addig, amíg feldolgozzák adatait és kérelmét. Ha pedig ezt nem teszi lehetővé az európai jogszabály, akkor változtassuk meg az európai jogszabályt. Köszönöm, Pagávár Tundua Ruiz úr következik. Asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Názáreti Jézus szülei Egyiptomból szöktek meg az ártatlanok üldözése elől ha Pizzotto asszonytól, illetve Atkinsontól függött volna, Názáreti Jézus meg se született volna, sőt, Mária pedig bárhol szülhetett volna, bármilyen tákolmányban, és Jézus meghalt volna. Hogyha önök nem erősítik meg azokat a gyanukat, hogy az alapjogokat sértik olyan emberekkel kapcsolatban, akik a háború elől szöknek meg, akkor önök bűnösek. A lehető legkeményebben kell fellépni. Juncker úr elmondta ma, hogy milyen történelmet akarunk tolerálni és írni. Én nem akarok ilyen történelemben részes lenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Anderson képviselő, másfél perc harancsoljon. Give me your huddled masses yearning to breathe free is written proudly on the base of the statue. Ad nekem a szabadságot ad nekem, áll a szabadság szobron is, de hogyan egyeztethető ez össze azzal, hogy visszatoloncoljuk az embereket, kényszer regisztrációnak vetjük őket alá, és a hotspotok révén gyakorlatilag az emberi jogsértésekben válunk társtettesekké. Törökországgal és más országokkal, a menekültekkel, a bevándorlókkal mindenhol rosszul bánnak. Nem szabad invázióról beszélnünk. A menekültek ugyanolyan emberek, mint önök vagy én, köztük sok a gyerek, akik háborús övezetekből menekülnek Észak-Afrikából, a közel-keletről, akiket, akiknek a házait szétbombozták, és azáltal, ha befogadjuk őket, akkor enyhítjük a konfliktust. Nem volt még számítógép és internet, évszázadokkal ezelőtt, amikor mégis föl befogadták az embereket millió számra. Egy ír filozófus mondta azt, hogy a leggorosabb dolog az, hogyha jók nem tesznek semmit. Mindig egy-két másodperccel megengedem, hogy túlszaladják az időt, de most már gond van az időt betartásával. Hautala asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Tanács elnökének elő kell segítenie, hogy a különböző tagállamokat összehozza annak érdekében, hogy a fenntartható megoldásokat megtalálják, illetve kiállni a az európai értékek mellett, és nem engedheti meg, hogy az ütköző nemzeti politikák céltáblájává váljon. Hogyha a migránsokat 18 hónapig fogva tartják, ez nem csak az Európai Uniós jogot sérti, hanem a nemzeti jogok, nemzetközi jogot is. Ez tovább mélyíti a különbséget a tagállamok között, és nagyon káros egy olyan időszakban, amikor közös migrációs politikára van szükség. A populista válaszok helyett átfogó megközelítésre kell számítanunk, hogy ezt a humanitárius válságot megoldjuk. Ez globális válság. Köszönöm szépen. B. úr kap szót egy percben parancsoljon. Tíz nappal a 13. hai támadások után a bizottság és a parlament eldöntötték, hogy felgyorsítják a migránsok panaszkérelmi eljárását. Több mint 3 millió migránssal számolunk 2017-ig, és ezen ház bal és jobb oldala egyáltalán egyaránt elfogadta ezt a szöveget de ez gyakorlatilag arra ösztönzi a bevándorlókat, hogy még tömegesebben jönjenek Európába, és ahelyett, hogy a legális folyamatokat erősítenénk, az illegális folyamatokat erősítjük. Ezzel nem fogunk hozzájárulni az európaiak biztonságához és jólétéhoz, akik már eddig is idegen ellenesek voltak. Ez az ellensfoglalás számomra elfogadhatatlan. Honorevole Kinnici per due minuti. Kinnici képviselő két percet kap. Grazie, grazie presidente. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Elnézést, mondja az elnök a közönség a közönséget mindig üdvözöljük itt az Európai Parlamentben, azonban nem tapsolhat és nem nyilváníthat véleményt az hallottakkal kapcsolatban. Ez egy nagyon súlyos tett, és a tribűn szolgálatát arra kérem, hogy lépjen közbe. Csinicsi asszony, két perc a migrációs hullámok kezelésével kapcsolatos kompromisszum, amelyet nagyon konkrétan érintett egyes országokat. Ennek jellemzője az volt, hogy különböző frontokon lépségek történtek azért, hogy a menekülteket és migránsokat befogadják. A befogadási eszközök között illetve az ellenőrzések során tiszteletben kell tartani a jogokat, és a lehető leg rövidebb idő alatt el kell járni, ugyanis a bűnözés más formáinak megelőzése a megfelelő jogszabályok megfelelő alkalmazása útján történik. Az emberi méltóságot és az alapvető jogokat minden körülmények között tiszteletben kell tartani az ellenőrzés során, annak érdekében, hogy ne kelljen újra végignéznünk ezeket a képeket, ahogy egymásra tolonganak a bevándorlók, megfelelő jogi segítséget kell nyújtani tehát, és az ötös cikk, az emberi jogi egyezmény ötödik cikkének megfelelően a letartóztatás csak az utolsó lehetőség lehet. Előtte minden más lehetőséget ki kell meríteni. Az emberi jogok megsértésével kapcsolatban pedig figyelembe kell vennünk azt, hogy az Európai Ombudsman milyen álláspontot képvisel. Az európai határok védelmével foglalkozó szervezetnek pedig jogi témában is el kell járnia, illetve együtt kell működni annak érdekében, hogy a leginkább kiszolgáltatottak, kiskorúak, kísérő nélküli kiskorúaknak védelmet nyújtsanak. Köszönöm szépen. Kinicsi asszony, Henkel képviselő. Az Amnesty International tagjaként nagyon örültem annak, hogy olyan sok jót mondtunk menekültek jogairól ma. Szeretném hozzátenni, hogy gyalázat, hogy a menekültek hazámban gyakran támadásoknak vannak kitéve, a menekült otthonokat megtámadják, felgyújtják. Az, annak, akinek joga van azonban egy országban maradnak, maradni, annak kötelezettségei vannak. A, nem szabad meg semmisítenie az EU határain előtt a dokumentumaimat, a dokumentumait és rossz adatokat megadni a határon belül. Nem szabad erőszakkal jogaiknak érvényt szerezni. Ha itt tesznek, akkor őket minden további nélkül haza kell küldeni. Akik itt maradnak, azokra is vonatkozik, hogy az integráció nem csak az európaiaknak a az adóssága, hanem a menekülteknek az adóssága is. Ezt az üzenetet is egyszer ennek a parlamentnek meg kellene adnia. Köszönöm szépen, Enkel, Enkel kollega. Elfogadja a kék kártyás kérdést? Bonána úrtól. Bonána úr, akkor megadom a kérdést. Kedves kollega, sokkal demokratikusabb, mint az ön előtt szóló kolléganő. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit mondott. Tudja-e? Egyetérte azzal, hogy Guantanamo alakuljon ki Európában is, és ilyen dolgok történjenek ott? Az Amnesty International tagjaként a Guantanamo-i börtön kinyitása mellett álltam ki, feloldása mellett, ezért a válaszom nem. Köszönöm, Krizogonosz kollega, egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyre aggodalom kell több az a helyzet, hogy a menedékesek kérők jogait egyre szélesebb körben a rendőrség, Kelet-Európában, főleg Törökországban pedig súlyosan megsértik. Európa alapértékei közé tartozik az alapjogok tisztelete, a jogállamiság, függetlenül attól, hogy kiköveti el a jogsértést, az jogsértés. A menekültek nem bűnözők, hazájukat üldöztetés miatt hagyják hátra, és persze a külső határok védelme szükségszerű, de a menekültek befogadása is a felelősségünk, kötelességünk. E kettősségben kell az Európai Uniónak mérlegelnie, leginkább a hosszú távú cél szem előtt tartásával, hogy újra beköszönthessen a béke a közel-keleten. Köszönjük szépen! Két percben, most Gomes asszony kap szót. Köszönöm szépen. Elmondanám, hogy Tusk elnök úr szégyent hozott az Európai Unióra. És persze nincs egyedül ezzel. Ö, olyan populista hangok kaptak ö, létre Európában, amelyek a menekülteket bűnökkel vádolják, és miközben megszorítási politikát alkalmazunk a gazdasági válság miatt, ezt ürügyként használják fel arra, hogy nem is cserélnek egymással információt, nem működnek együtt, és a hotspotok létrehozását is szabotálják. Egyes tagállamok mellesleg a, a hazám is várja a menekülteket, de el sem jutnak hozzánk. Nekünk gazdasági érdek lenne szakképzett menekülteket befogadni. Csak akkor tudjuk a migráns hullámot kontrollálni, hogyha a külső határok védelmét, és emellett persze főleg a terrorizmus elleni küzdelmet komolyan vesszük és persze párhuzamosan a legális migrációt is meg kell szervezni, ezzel kivesszük, kifogjuk a, az embercsempészek vitorlájából a szelet. Ez lenne a leghatékonyabb módszer, de erről a kormányaink nem nagyon beszélnek. Nem lehet valamennyi határunk valamennyi méterét lezárni, ellenőrizni. az erőszakos pénz csak tovább erősíti az embercsempészek piacát, több Európával, kötelező cserével, azonban a terrorizmus ellen is hatékonyabban tudnánk föllépni, és a menekülteket is méltóban tudnánk fölvenni. Köszönöm szépen, Krasznodevszki úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy vannak olyan kollégák, akik, ha jogról beszélnek, anarhiára gondolnak. Idealizmusokban elveszítik a valóság iránti érzéküket. Szeretném a tanács és a bizottság képviselőit megkérdezni. Hogyan képzelik el a visszatelepítés mechanizmusát erőszak nélkül? Hogyan akarják az új lenyomatokat levenni? a visszatelepítés enélkül ugyanis nem történhet meg. Azok a menekültek, a menekülteket azokban az országokban tartóztatták fel, ahol nem is akartak maradni. Nem Lengyelországban vagy Litvániában akarnak élni, hanem Németországban vagy Svédországban. Köszönöm szépen. Csűbe asszony egy percben. Az erőszak a menekült kere, menedéket keresőkkel szemben gyalázat, ugyanúgy, mint általában a menekültekkel szembeni erőszak. Olyan emberekről van szó, akiknek a jogait nem szabad megsérteni, és emberi jogokat sem Magyarországot sem, Magyarországon, sem más országban. kutyákat, éjszakai látóberendezéseket vetettek be, több mint egy napra letartóztatták az embereket. Persze megpróbálnak olyanok, vannak olyanok, akik megpróbálnak visszatérni a háborús zónába. Törökország pedig most több milliárdot kap az Európai Uniótól, hogy befogadja, magánál tartsa a menekülteket. Voltak azonban támadások, menekülteket szállító hajókra, csónakokra, és megpróbálták kiszedni a motorokat. Ez milyen határőrizet? Posztképviselő, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék egy megállapítással kezdeni. Egyetlen egy ember sem törvényellenes. A menekült politikával szóló vita az EU-ban jelenleg nem hasznos abból a szempontból, hogy hogyan tekintünk másokra. Hogy erősíteni kell a határokat, és hogy az EU-nak csökkentenie kell a menekültek számát, hogy itt tömegekről beszélünk, az azt jelenti, hogy az emberi méltóság gyorsan elvész az általános körülmények között. Nem szabad az alapján, ez alapján cserélnünk nem szabad a határterületeken az embereket méltóságon alul kezelni. Nem szabad velük úgy bánni, mint bűnözőkkel, mint állatokkal. Ez gyalázat, gyalázat az EU-ra nézve, és nem is jogszerű. Minden egyes ország köteles az emberi jogokat tiszteletben tartani minden emberre vonatkozóan, aki az EU területén tartozik. Jogtalan meg vonni tőlük a szabadságot ok nélkül jogtalan, erőszakot alkalmazni olyan emberekkel szemben, akik menedékkérő jogukkal akarnak élni. Jogtalan az emberekkel nem emberként bánni. Az EU-nak óriási felelőssége van a e kérdésben. Közös menekült politikánk van, az EU, az EU bizottság pedig garantálja, hogy a tagállamok tartják magukat a törvényekhez. Jól működő határfelülgyeletre van szükség az EU-ban és a tagállamokban Megfelelően kell kezelni a panaszokat is. Prioritásként kell kezelni az EU szintjén azt, hogy az emberi jogokat minden szinten betartsák, és a jó gyakorlatokat kell terjeszteni. Ha, ez, ha nem sikerül a menekülőket embernek tekinteni, így bánni velük, akkor előbb vagy utóbb saját emberi mértóságunk is kockán forog. Hantész úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. 2015-ben ünnepeljük a 65. évfordulóját az Európai Emberi Jogi Egyezménynek, miközben több ezeren menekültek el a terrorizmus. Azt látjuk, hogy eh, hotspotok jöttek létre, ez eh, mind szégyen teljes az Európai Unió számára és nagyon emlékeztetnek Európa más sötét korszakaira, amelyet egyetlen európai sem akar újra megélni. A Dublini rendszer megsérti az emberi jogokat. Olaszország, Görögország gyakorlatilag emberraktárrá vált, és Európa jelene jövője szempontjából a kérdés az a meghozott döntésekkel kapcsolatban, hogy hogy az új Frontex például hogyan tudja garantálni a menedék feltételeit. Mennyi időt kell, mekkora figyelmet kell biztosítani azokra, akiket bántalmaztak, hogyan lehet a szuverén jogokat biztosítani. Tragikus a helyzet, az Európai Unió pedig már már-már megsértette jogállamiság szabályait. Politikai felelősségvállalásra van szükség, de ez, ezt a politikai felelősségvállalást nem lehet magánérdekek alapján érvényesíteni. Most pedig akkor következik a KCDI, öten kértek szót, mondja az elnök, először is Jakov Csics kolléga, egy percben kap szót, parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Szögezzük le, hogy meglepett minket a migráns hullam, hullám pedig nem kellett volna, hogy így legyen, és sok improvizált döntés született, ezek nem voltak egymással koherensek. Ki kell mondanunk, hogy a Dublini rendszer kudarcot vallott, nem létezik. És én is azt tudom csak itt elmondani, hogy nem voltunk felkészültek, Először Magyarország szembesült a problémával, aztán Szlovénia, Horvátország. Tusk úr kijelentését ezzel együtt nem tudjuk elfogadni, vagy éppen ezért Horvátország, Szerbia, Macedónia, ugyan némelyik nem is EU tag, nagyon sokat tett a migránsokért, minden menekültnek megvannak az emberi jogai, amit figyelembe kell venni. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Milliónyi menekült érkezik Európába, és migráns. 500 ezer közülük talán a menekült. Én voltam a Macedón görög határon és Lesbos szigetén is, most a hétvégén, és megnéztem, hogy hogy működnek a hotspotok. Emberfölötti erőfeszítést tesznek az ott dolgozók, a Görögországgal szembeni kritika nem jogos és túlzó. Annak a tükrében, hogy mekkora ö, embertömeggel kell meg ö, küzdeni a hotspotokon dolgozóknak, Merkel hogy meghívására érkező migránsok millióival, ö,

Köszönjük szépen, Tomasz és képviselő egy percben kap szót. Često smo tijekom ove krize raspravljali o pravima izbjeglica i... Köszönöm szépen. A menekültek és migránsok jogaival kapcsolatban el kell mondani, hogy kötelezettségek is járnak ezekkel a jogokkal. Nekik is tekintettel kell lenniük azon országok alkotmányaira, amelyekbe érkeznek. Nyilván nagyon szörnyű egyénleg az ő helyzetük, és segítenünk kell őket abban, hogy normális életkörülmények között ö, vergődjenek valami jobb sors fölé, felé, de a jog mindenkire egyformán érvényes, a bevándorlókra is és nincs okunk arra, hogy a saját jogrendszerünket felfüggesszük, hogyha a bejövők nem tekintik azt sajátjuknak, és a saját életüket itt tovább élik. Köszönöm szépen, Eliszlány kolléga. Egy perc. Köszönöm, elnök úr. Amit hallottunk a menedékkérők letartóztatásáról, illetve szem, velük szemben használt erőszakról nagyon aggasztó. Én magam Olaszországban jártam ilyen központban, és megállapítottam, hogy azok, akik odaérkeznek, nem tájékoztatják őket megfelelően a jogaikról, és nemzetiségük alapján diszkriminálják őket, a szabálytalan, illetve áthelyezhető bevándorlók között különbséget ennek, akár egy évig eh, feltartóztathatják őket, amíg a kérelmüket elbírálják, rettenetes körülmények között élnek, és rendkívül magas a hiba határ az velük való elvánásban. Az embereket akkor lehetne regisztrálni, hogyha az embereknek világos tervet biztosítanának, illetve jövőképet. A Dublini eh, rendszer pedig eh, kudarcot vallott. Elnök, most pedig meg fogom adni Stylianidis biztos úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon köszönöm ezt a nagyon gyümölcsöző, eredményes vitát. Nagyon konstruktív és nagyon produktív megbeszélés volt. Tudják, hogy Dimitris Stavradopoulos kollégám, aki e témával foglalkozik, ő már gyakorlatilag az összes szemponttal foglalkozott ebben a rendkívül nagy kihívást jelentő témakörben. Néhány szót szeretnék tehát szólni. Az Európai Bizottság fellép annak érdekében, hogy biztosítsa az Európai Uniós jog teljes mértékű tiszteletben tartását a menedék megterületén, illetve a menedékjog területén. A menedékhez való jog egy alapvető jog. És természetesen ez azt jelenti, hogy tiszteletbe kell tartani a menedékjoggal kapcsolatos jogszabályok valamennyi aspektusát, ez nagyon fontos. Az Európai Bizottság az elmúlt hat hónapban különböző véleményeket fogalmazott meg, 42 hivatalos értesítést küldött, illetve 8 adminisztratív levelet a menedékjog témájában az Eurodac rendelet alkalmazása tekintetében, illetve az átdolgozott befogadási feltételekről szóló irányelvek tekintetében. Szeretném kiemelni tehát ezt, és erre összpontosítani a menedékhez való jog, alapvető jog. És természetesen ez azt jelenti, hogy a menedékjoggal kapcsolatos jogszabályok összes aspektusát tiszteletben kell tartani. Az Európai Bizottság teljes mértékben elkötelezett annak érdekében, hogy az emberek, a tagállamok tiszteletbe tartsák az összes emberi jogot az Európai Uniós jog alkalmazása során. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig Schmidt úrnak, Schmidt miniszter úrnak adom meg a szót, a tanács nevében köszönöm biztos úr. Köszönöm elnök úr, tisztelt képviselők! nem akarom itt értelmezni és tovább folytatni a tanács következtéteiseit. Önök ö, írtak egy levelet a tanácsnak, amelyben leszögezik angolul, hogy a külső határok védelme nem azt a célt szolgálja, hogy elriassza azokat, akik Európa felé szeretnének jönne, jönni. Európa a szabadság hazája, és mindig be fogja fogadni a veszélyben levőket. Ahogy a biztos úr is, én is kifejtettem a fogvatartás feltételét, a rá vonatkozó szabályokat, Ezeket semmiképpen nem lehet főszabályként alkalmazni. Tehát magát a fogvatartást nem első intézkedésként lehet e, e, szabad elképzelni. Ugyanakkor intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy az emberi méltóságot ne lehessen büntetlenül megsérteni. Ugyanakkor válság is van. És talán érdemes lenne egyszer újraolvasni az emberi jogok alapkartáját, amelyre az Európai Unió politikai közössége épül. Ez a szöveg nagyon egyértelműen fogalmaz. Az egyes, az első cikk a kártában mit mond ki? azt mondja, hogy az emberi méltóság sérthetetlen, és tiszteletben kell tartani, és védeni kell. És mit mond a 18-as cikk? A menedékjogot garantálni kell, stb. stb. Tehát ez a mi útmutatunk, ha a jogot be akarjuk tartani, akkor ennek a jegyében kell eljárnunk. Köszönöm szépen. A következő